Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, jó napot kívánok! Monsieur Wim van de Kamp, on vous attend. Wim van den Kamp úr, várjuk Önt mindenkinek. Jó reggelt kívánok Libackónak, és kedves kollégák, remélem, hogy mindenki szép vakációt töltött, jó volt a szabadidő, és mindenki feltöltötte feltöltötte magát a következő évre, nagyon sok lesz a feladatunk. Nagyon sűrű lesz a következő évünk. Nem tudom, hogy hosszú lesz-e, vagy nagyon hosszú lesz -e az év, de hosszú lesz. Hogyha a napirendel kapcsolatosan nincs ellenvetésük, akkor elfogadhatjuk a napirend tervezetet. A július 9-10-i ülés jegyzőkönyvét elfogadhatjuk szintén, ha nincs ellenvetés. Mielőtt áttérnénk a szavazásra, kedves kollégák! Ahogy tudják önök is, az iskolai szünidőt egy nagyon súlyos, gyászos olaszországi esemény szakította meg. Augusztus 14-én a Morandi híd az A10-es autópályát Geno- Genovával, Szavonával és Ventimigliával összekötő híd leszakadt. A tragédiának sajnos 45 halálos áldozata van, volt. De nutus. Szeretnék minnyájunk nevében, akik itt jelen vannak, a legőszintébb együttérzésemet kifejezni az áldozatok családjainak. Ezen kívül még több száz ember elvesztette a lakhelyét is, mert egy terület felett ment át ez a híd. Ezt a teljes területet elhagyták, ugye ez kihatott a vállalatokra, a kikötőre, és ez a helyzet jelenleg. Még egyszer szeretnék a szolidaritásunkat, az együttérzésünket kifejezni ami a pénzügyeket, a finanszírozást illeti, a mi szakbizottságunk mindig is egyhangúan lépett fel. Biztosítani kell az Európai Unió területén a finanszírozást, a biztonságos modern infrastruktúrák érdekében. Az elsősorban az európai transnacionális hálózatokat illetően a továbbra is ugyanígy fogunk eljárni, sőt még inkább nagyobb eltökéltséggel ezen katasztrófa után. Ismétlem, de erre szükség is van hogy az európai polgárainknak szükségük van, joguk van arra, hogy biztonságos, modern infrastruktúrákkal rendelkezzenek, a mindennapi életükben biztonságban legyenek. A munkálataink keretén belül az infrastruktúrák finanszírozását illetően figyelemmel fogjuk kísérni azokat az intézkedéseket, amelyek a biztonságos infrastruktúrákat jelentik. Az ellenőrzés, a karbantartás, a preventív kultúra, a különböző rendszerek, közlekedési rendszerek modernizálása, mind ezek a témák a vizsgálódásunk központjában kell, hogy legyenek, és éppen ezért ez feladatunk. Kedves kollégák, most pedig azt kérem, hogy egy perces csenddel adózzunk a ezen rémes katasztrófa áldozatainak családjai érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégáim! Most pedig megkezdjük a szavazást. Láttam, hogy valakinek nincs itt a kártyája. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném megköszönni önnek és a bizottságnak ezt a az együttörzés kifejezést természetesen nagyon nehéz napokat éltünk át. Sokan ugye dolgozni mentek, mikor leszakadt a híd, vagy éppen vakációra. Biztosítani kell a szolidaritást és a a város kikötőjének a működését, az egész térség működését, mert jelenleg az infrastruktúra jelentős mértékben sérült. Köszönöm szépen még egyszer önöknek. Köszönöm szépen, de Monte asszony. A genovai kikötő az Európai Unió bejárata lényegében, gazdasági szempontból, turisztikai szempontból, közlekedési szempontból is. Itt ebben a szakbizottságban felelősséget vállalunk annak érdekében, hogy segítsük ezt a várost. Éppen ezért lesz majd a jövő héten a koordinátorokkal egy megbeszélés témát illetően. Köszönöm szépen. Tehát a tolmácsoknak is, hogy itt vannak. Tudom, hogy az év vége egy kicsit nehéz volt, és remélem, hogy most új alapokon fognak dolgozni. Köszönöm szépen a munkájukat, köszönöm, hogy segítenek bennünket a fordítók, a tolmácsok. Mindegy, hogy hogy hívjuk őket, válasszanak. Tehát akkor elkezdjük a szavazással a 2019-es költségvetéssel. Telicska úr a jelentéstevőnk, leteszteljük a gépeket, megnyitom a szavazást, kérem, hogy szavazzanak. Próbaszavazás van, lezártam a szavazást. Nagyon jó, működik minden. Hát van, aki már ellene szavaz? Már most? Tehát akkor kezdjük. Hát van, ahol úgy tűnik nem működik. Helycsere van. Est-ce que ça fonctionne? Most akkor mindenkinek működik? Hát akkor reméljük, én is remélem önökkel, akkor elkezdjük. 53-82-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 53-81 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 53-65 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 53-66 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-67 mellett ellen tartózkodás elutasítva. Öt... Akkor ezt le ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Az 53-67-es módosító 50, 57, tehát 53-67-es. Lezártam a szavazást és elfogadva. Igen, e, igazuk volt. 53-69-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-70-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-71 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-87-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 5389 mellett, tehát 5389 a következő oldalon van, mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. Le akarják ellenőrizni az 5389-est? Igen, akkor öm, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, Fandenkamp úr, bízom bennem. 53-76-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. 53-73 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-50 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-72-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-51 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-68 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 53-52 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-53 mellett Tehát 53-53 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. 53-86 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva 53-75 mellett ellen tartózkodás elfogadva 53-77 mellett ellen tartózkodás elutasítva 53-85 mellett ellen tartózkodás elutasítva 53-93 mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, nem világos. Tehát 53-93-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-54 mellett ellen tartózkodás. Elfogadva. 53-88 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 53-74 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-90 mellett ellen tartózkodás elutasítva. 53-64 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-78 mellett ellen tartózkodás elutasítva 53.84 mellett ellen tartózkodás elutasítva 53.98 mellett ellen tartózkodás nem világos, ellenőrizzük le az 5398 ast megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 53-55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-79 mellett ellen tartózkodás elutasítva. Az 53-56 és az 53-97-es megegyeznek mellett ellen tartózkodás elfogadva mind a kettő, 53-83 mellett ellen tartózkodás elutasítva. Az 53, 57, 53, 96 megegyeznek mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az 53, 58, 53, 95 megegyeznek, kiszavaz mellettük, ellene tartózkodás elfogadva. 53, 59, 53, 94 szintén megegyeznek, mellette ellene elfogadva. 5391 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 5360 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 5361 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 5362 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 53-63 mellett ellen tartózkodás elfogadva 53-80 mellett ellen tartózkodás elutasítva. Folytatjuk az a, kom, egyes kompromisszummal mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás. A hetesről nem világos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadva, szűken, de elfogadva. Hármas kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. 17-es módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. Ötös kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva a hatos kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva. 29-es módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 33-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 34-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 35-ös módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Most pedig a teljes jelentésről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 3 tartózkodás. Telicska úrnak gratulálunk, elfogadtuk a jelentését itt a mai reggelen. Most pedig folytatjuk. sur l'opinion d'IMCO avec... Most az IMCO véleménye az Euro 5 a Type Approval típusú saját tollamból készült jelentése. az véleménye. Vágjunk is a közepébe. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizni szeretnék? Tessék, megnyitom a szavazást. Az egyes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosító mellette. Ellene. Nem emelte föl a kezét. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem világos. Tessék, szavazzunk róla. Megnyitom az elektronikus szavazást a kettes módosítóról. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Úgy látom, azt hiszem, hogy elutasítottuk. a néppás és az ALDE súgja, úgyhogy ellenőrizzük most a szavazást a hármas módosítóról. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítva. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Ötös módosító. Hogyan? Szeretnének blogban szavazni az összes módosítóról? Van, aki azt mondja, hogy ne járjunk el így, nincs egyhangúság, sajnálom. Az öttől től módosítókról szeretnének blogban szavazni? Jól értettem? Én nem vagyok benne biztos. Folytassuk úgy, ahogy megállapodtunk. Ötös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük? Jó, tessék. 11-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. Láttam, mondtam. Bim van de Kampur. Én láttam. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. Ellenőriztem. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hát, így van ez. Most a teljes szövegről szavazunk. Megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 mellette, egy ellenszavazat mellett. Hát ez ilyen megtörténik. És három tartózkodás mellett a jelentést elfogadtuk. Köszönöm. Most folytatjuk. Mégpedig Wim van de Kamp úr jelentésével folytatjuk a munkánkat.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 Allez! Tessék! Van de Kampor készen áll? Tessék! Kedves kollégáim! Ha a nyári szünetről szeretnének a kollégáiknak beszámolni, akkor azt nagyon köszönöm, hogyha termen kívül teszik meg. Rátérünk az egyik utolsó ö, saját kezdeményezésű jelentésünkre, amely igen fontos ciklusunkban. A jelentés egy olyan témára vonatkozik, amely a közlekedés jövőjéről, a híres önvezető gépjárművek az európai közlekedésben ről szól. A jelentéstevőnek adom meg a szót, majd azután a társ előadóknak, majd pedig a bizottságnak lesz lehetősége szólni. Mi van de Kampor. Elnök asszony, kedves Karima, köszönöm, hogy most ugye mindenki visszatért, remélhetőleg jó egészségben. Ayla Sender asszonyt megoperálták, de már megint nagyon flottul tud járni úgyhogy valamennyiünknek jó kedve van. Elnök asszony, ön a bevezetőjében azt mondta, és nem azért, mert én vagyok az előadó, hanem a magának a témának köszönhető az, hogy ez valóban rendkívül fontos kérdés az Európai Unió számára. És az is fontos, hogy jegyezzük meg azt, hogy az Európai Unió több, mint a görög adósság, és sokkal többet jelent, mint a határőrizet, vagy a menekültügyi politika. Itt ma nagy technológiai fejlesztésekről beszélünk, amelyek rendkívül jelentőséggel bírnak az Európai Unió számára. Nem csak a belső piac számára, hanem az innováció és a technológia politikánk szempontjából is így van ez. Saját kezdeményezés jelentésében látják, hogy én nem csak autókról és tehergépjárművekről beszélek abban a jelentésben, hanem hajókról is, sőt még a légi közlekedésről is, valamint a vasútról, az úgynevezett könnyű vasutak és a metrók fejlesztése annyira felgyorsult, hogy Vancouverben már sok metró megy embervezető nélkül, emberi beavatkozás nélkül. Erre az emberi beavatkozás kérdésére még vissza fogok térni később. Harmadik megjegyzésem, elnök asszony. Hatalmas a konkurencia az Egyesült Államokkal és Kínával. Ön is elmondta, hogy 2017. novemberben Silicon Valley-ben jártunk, a Silicon völgyben jártunk, és a Silicon völgy azt gondolja, hogy ők a vezetők, ők járnak élen, Eh, az, ebben az iparban, de szerintem az európai autóipar legalább olyan magas szinten eh, működik, és ezt meg kell őriznünk. Hagyj egyezzem meg azt is, hogy Európának a kisebbségi komplexumától meg kell szabadulni, hogy mi azt gondoljuk, hogy Amerikában minden jobb, Kínában minden gyorsabban valósul meg. Hogyha megnézzük a CIDS jelentést, új helyi úr jelentését, nos, semmi okunk nincs arra, hogy ilyen kisebbségi komplexusunk legyen hiszen hinni kell az előrehaladásban, és nem szabad, hogy a 28 megosztott ország kisebbségi komplexustól átitatva elveszítse a hitét önmagában. Az Európai Unióban a jogalkotás és a környezetvédelme kapcsolatos jogalkotásra nagy szükség van, mégpedig gyorsan, és a D pontban, a bevezetésben erről tettem néhány észrevételt. Egy másik figyelmet érdemlő pont az az, hogy itt 28 országnak kell együttműködni, hogy ezt együtt dolgozunk-e, vagy külön-külön, hiszen mindenki, különösen Hollandia azt szokta hinni, hogy zsebében a bölcsesség köve, és ezért különösen fontos, hogy az Európai Bizottság ösztönző szerepét ezzel a dossziével kapcsolatban nagyon erőteljesen gyakorolja, remélhetőleg a következő bizottság alatt is ez így lesz. A Declaration of Amsterdam, az amsterdami eh, nyilatkozat, az, amire szeretnék emlékeztetni az E pontban, ez a 2016-os eh, nyilatkozat. Egy másik pont, eh, elnök asszony, a startup díjak, a startup díj találtak ki. Elnök asszony, az autók, repülők, hajók, vonatok, tekintetében egyaránt fontos az, hogy a startupok gyorsan lehetőséghez jussanak, és fejlesztéseket valósítsanak meg minél gyorsabban, és önt is erre fogom serkenteni a jövőben is, hogy haladjunk ezzel a díjjal. Persze egy saját kezdeményezési jelentésben nem lehet mindent megtenni, korlátozott az időnk, és hát szabályok is békjóba kötnek, de azért sok mindent fel lehetett venni ebbe a jelentésbe. Az Európai Szociál, Gazdasági és Szociális Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani. Az EGSB is készített egy előzetes véleményt a mi jelentésünkről, és ezt üdvözlöm és nagy figyelemmel várom a többi szakbizottság, így az IMCO és a Júri, valamint az ITRE véleményeit. Ön is tudja, hogy az adatvédelem kérdése az önvezető gépjárművek kapcsán, valamint a felelősség kérdése az önvezető eh, gépjárműveknél eh, olyan jogi kérdések, eh, amelyekről még alaposan el kell gondolkoznunk. És végül, elnök asszony, mit csinál az ember? Ugye az emberek ezt felvállalják, ezt az egészet. Az utolsó bekezdésekben szeretném felhívni a figyelmet a human being, az ember, mint zavaró tényező, hogyha így fogalmazhatok, nagyon fontos, hogy az emberek egy, ezt az egész gondolatot magukévá tegyék az önvezető gépjárművekkel kapcsolatban, e tekintetben még azért van tennivaló. Ennyiben szerettem volna bevezetni a saját kezdeményezési jelentésemet. Köszönöm. Köszönöm, Wim van de Kampor, új helyi úr. Tessék, helyet cserélt. Asszony, tisztelt bizottság, eh, kedves raportőr, képviselő úr, eh, ez egy olyan jelentés, ami nem a múltra való reakció, hanem kifejezetten eh, a jövőre próbálja meg fölkészíteni Európát. Az Európai Uniót is, de benne mindannyiunkat, saját magunkat, azokat az embereket, akikről beszélt Wim van den Kamp. Márpedig földön, vízen, levegőben közlekedni fogunk. Akár felkészül erre az európai innováció és persze az európai jogalkotás, akár nem. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy több száz millió ember, még egyszer megismétlen, földön, vízen, levegőben közlekedni fog. És a kérdés az, <clears throat> hogy az európai ipar és az európai itt élő emberek érdekében hogyan tudunk a legjobban erre fölkészülni, és ez pedig az automatizálásra való koncentrálás. Éppen ezért üdvözlöm képviselő úr jelentését. Wim van den Kap néppárti képviselő kifejezetten jól összeszedett anyagot tett az asztalra. Az SND frakció nevében azt mondhatom, hogy ahogy együtt tudtunk dolgozni a CITS és más programokban és jelentésekben, úgy ebben a mostani jelentésben is együtt fogunk dolgozni. A nagy részével egyetértek a megállapításainak, főleg azzal, hogy a téma komplexitását mutatja be, és minden közlekedési módot külön vizsgál. Az elmúlt időszakban mi kifejezetten az önvezető autókra koncentráltunk itt a bizottságban. Erről szóltak a beszélgetéseink, és már akkor fölmerült a kérdés, hogy jó lenne, ha nem csak az autókról beszélnénk, hanem egyéb közlekedési eszközökről is, és nem csak a közúti közlekedésről, hanem ahogy Wim van den Kamp mondta, levegőben, vizen, vagy éppen a vasúti közlekedésben, a kötött pályás közlekedésben, és ugyanúgy tudnunk kell, értenünk kell, hogy mit jelent ez a technológiai kihívás számunkra. A teljes körűen összekapcsolt, egymással, illetve az infrastruktúrával kommunikálni képes rendszerekre van szükség. De hát ehhez tudjuk, hogy az adatvédelem, az adathozzáférés, a, kiber, a kiberbiztonság, cyberbiztonság megteremtése ugyanannyira fontos. És hát ki kell emelni, hogy a szabványosítás kérdése különösen izgalmas. Én magyarként elmondhatom önöknek, hogy mekkora fejtörést okozott nekünk, amikor találkozott a nyugati vasúti pálya a Szovjetunióban szokásos vasúti pályával, és ez az egyszerű kérdés, ez néha megoldat, megoldhatatlan feladatok elé állította a vasúti közlekedést. És itt most nem egy egyszerű vonatcsatlakozásról beszélünk, hanem a jövő Európájáról, ahol bizony automatizált közlekedési technológiák sokkal nagyobb bonyodalmakat, katasztrófákat is okozhatnak. Tehát én azt szeretném jelezni, hogy kifejezetten jó megközelítés, amit alkalmaz Wim van den Kamp, és külön fejezetet szentel <clears throat> helyesen a kutatás és a fejlesztés a Horizont 2020 programra, amelynek kiterjesztését teljes mértékben támogatom a 2021-27-es időszakra is. Még két dolgot szeretnék kiemelni hogy tervezem módosító beadását, amelyben szeretném erőteljesebben megjeleníteni az átmeneti időszak, a felkészülés kérdését, hiszen az a megrögzött álláspontom, hogy csak akkor automatizáljunk, ha ezzel az EU minden polgárát tudjuk segíteni, mert a közlekedés biztonsága az elsőleges kérdés. Én örülök annak, hogyha Hollandiában előjárnak, csak kérdés az, hogy mi történik olyan helyein, olyan kistérségeiben Európában, ahol jelenleg még a lefedettség sem tökéletes, nem az infrastruktúrális közlekedési, hanem a kommunikációs technológiai lefedettség sem. Egy dologról még tájékoztatom önöket, öt képviselő kollégával levelet írtunk az automatizálás kérdéseivel foglalkozó biztosaknak a nyár elején kérve őket arra, hogy a járművekben megjelenő adatokkal és az azokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban tegyenek minél előbb jogszabályi javaslatokat. Megkaptuk Sefcsovics biztos úrnak és Bienkowska biztos asszonynak a válaszát, amelyben részletesen leírták a következő lépéseket. Sajnos konkrét idősávok megjelenítése nélkül, és ez egy örök problémánk, hogy tudjuk, hogy mit kéne csinálni, csak éppen nincsenek ütemterveink. Úgyhogy én a jelentésben majd módosító formájában szeretném az álláspontomat erősíteni, és kérem Wim van den képviselő urat, hogy támogasson e szándékomban. Minden esetre köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen, Ulyai úr, köszönöm, hogy utalt erre a levélre is. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tét. Szotowski úr, ön kap szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, természetesen szeretnék köszönetet mondani Fandenkamp úrnak ezért a jelentését. Az automata, az önvezető mobilitás nagyon fontos téma, ugyanis a vezetők is, járművezetők is nagyon sokat beszélnek erről a témáról. Osztjuk számos ponton a jelentéstevő pontjait, de néhány dologra fel szeretném hívni a figyelmet. A biztonság. A biztonság kell, hogy az abszolút prioritás legyen ebben a témában is, az automata ön, vagy önvezető járművek területén. Természetesen mindenki emlékszik arra is, hogy voltak már balesetek önvezető járművekkel is. nem feltétlenül az fog hosszú távon nyerni, aki önvezető járműveket dob a piacra. Tehát sokkal több pénzügyi lehetőségre van szükség. Továbbá minden szervezet, minden döntéshozó figyelmét fel kell hívni a veszélyekre is, például a terrorista támadásokra. Továbbá szükség van az összes adatra, a technológiai adatokra, a kis és középvállalkozások számára. Ne e, legyen az, hogy a nagy vállalatok monopolizálják a piacot, és uralják a helyzetet. Tehát a technológiának akkor van valamilyen jelentősége, hogyha mindenki számára biztosítjuk a piacot, ne, nem csak a nagyvállalatok számára. Egy önvezető jármű tulajdonosának is hozzá kell férnie a különféle technológiákhoz, és természetesen megfelelő áron. Továbbá van még egy másik kérdés is. Mindenképpen ö, ki kell emelni az, hogy mennyire fontos az áruszállítás. Ugye már ö, van számos automata ö, lehetőség ezen a területen is, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az összes tudásunkat felhasználjuk az áruszállítás terén is. Van egy utolsó kérdés nevezetesen az infrastruktúrákba kell investálni, modernizálni kell, mert a modernizáció nélkül nincs lehetőség arra, hogy az automata rendszerek működjenek normálisan. El kell kerülni azokat a régiókat, ahol például van, vannak olyan régiók, amelyek százszázalékosan lefedettek az önvezető járművekkel, más régiókban pedig egyáltalán nem jelennek meg ezek a járművek. Rentábilisnak is kell lennie a rendszernek, gyümölcsöző volt a kapcsolatunk a jelentéstevővel, és természetesen figyelembe kell venni a technológiai korlátokat is azért. Köszönöm, Zotowski úr. Van Bintenberg úr következik az Alder részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hollandul folytatom, hiszen itt most a kollégáim, kollégámhoz furcsa lenne, hogyha franciául vagy angolul szólnék. Egyébként is a kiváló koncepciót fogalmazott meg a kollega ebben a jelentésben, az önvezető járművekkel kapcsolatban, sőt tágabb kitekintést adott a kollégám. A holland televízióban is nagyon sokszor beszélünk a légi közlekedésben, vagy a vasúton is az önvezető járművekről, és ezeket tükrözteti a jelentésben is. Helyesen jegyzi meg az előadó, hogy Európában a nagyon sok balesetet okoz emberi hiba, hogyha a statisztikákban megnézzük, 94%-ban van így. Javítani kell a helyzetet Európában, és ez úgy lehetséges, hogyha jobban kihasználjuk a gépjárművekben rejlő technológiai lehetőségeket, tehát több automata önvezető autó növelheti a biztonságot, és az emisszió szegénység miatt nő a tiszt, levegő tisztasága is, ezért javulni fog a közlekedés hatékonysága is, és ez van még egy plusz célkitűzés, ami a jelentésben is nagyon A válik, például a 16. bekezdésben az szerepel, hogy az autonóm gépjárművek szélesebb körű alkalmazása alapvető eh, fontosságú a biztonság növelése szempontjából. Nos, a jelentésben eh, itt szélesebb értelemben vett eh, biztonságról eh, beszélünk, a másodszorban itt van az interoperabilitás, a technológiák együttműködése, technológia semleges megközelítésre van szükség, azután az innovációra való serkentés, innovatív mobilitásra van szüksége Európában. Itt van az első pont tehát, szélesebb értelembe vett biztonság, és erre itt szeretnék különös hangsúlyt szólni a kiberbiztonságról. Az előadó az a magyarázatban kifejti, de a tényleges jelentésben erről nincs eléggé szó, ezért én majd egy bekezdésre fogok javaslatot tenni, hiszen a hackerek is a mobilitás szempontjából nagy veszélyt jelentenek, ezért a társadalmi elfogadottság szempontjából is fontos, hogy ezt a problémát is kezelni tudjuk. Második pont, ami eh, szerintem szintén nagyon fontos, eh, a hatékonyan működő európai piac kérdése. Tehát a kifejlesztett technológiát eh, hozzáférhetővé kell, kell tenni minden jármű és minden gyártó számára. Én ugye liberálisként a saját felelősséget tartom különösen fontosnak, de az is nagyon lényeges, hogy biztosítsuk azt, hogy a rendszerek interoperabilisek legyenek, és ezt talán jobban ki kellene hangsúlyozni a jelentésben érdekében. És természetesen, hagyj ismételjem meg, anélkül, hogy zavart okoznánk a szabad piac működésében. A megfelelő jogalkotásra van szükség az infrastruktúra létrehozásához is, hiszen eh, jelenleg nem teljesen biztonságosak az utak. Végül innováció nagyon fontos kérdés, és az előadó a kutatásfejlesztést eh, középpontba helyezi. Itt a eh, Horizon 2020 utáni konstrukciókról is kell már beszélnünk, hogyan tudjuk tovább csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. Ez rendkívül fontos célkitűzés fertőzés a biztonsági szempontoktól eltekintve is. Még két aprócska észrevétel. Első, határozottan támogatom, amit az előadó mondott, azaz, az, hogy etikai iránymutatásokra is szükség van, sőt, én messzebb mennék, az etikai vitát sokkal gyakrabban kellene lefolytatni ilyen fontos az új technológiákkal kapcsolatos kérdésekkel összefüggésben. Itt van az adatbányászat, erre nincs jó holland szó, tehát data mondat, mondok. Fontosak ezek a társadalmi kérdések, és ezeket meg kell vitatni. És az előadó 15. bekezdésben is szól valamiről, amit, ami nekem annyira nem tetszik, a drónokkal kapcsolatban a vezető nélküli járművekről van szó, például a 18. bekezdésben. Itt figyelni kell, hogy ne essünk csapdába, hogy itt ne határozunk meg külön, különböző előírásokat a drónokkal kapcsolatban. Itt Európában Foster asszony készített már egy saját kezdeményezésű jelentést ezzel a témával kapcsolatban, az EASA kapcsán is, és itt a drón kapcsán beszélni kell mindenképpen a kockázatokról. Tehát a drónnak professzionálisan kell tudnia mondjuk repülni, de mondjuk egy szántó föld felett repül a drón, drón, akkor teljesen más biztonsági előírásokra van szükség, mint egy olyan drón esetében, amely mondjuk egy telefot futballstadion fölött repül és pontosan a kockázat alapú megközelítés biztosíthatja azt, hogy Európa innovatív lehet, hogy a biztonság területén nem teszünk engedményeket. Erre még vissza kell térni. Tudom, hogy itt a házon, a parlamentben is van némi zavar ezzel kapcsolatban. Marinescu úr, az EASA főnöke vezetőjével vitába is keveredett. Itt nagyon keményen kell megfogalmaznunk azt, hogy mi az európai koncepció, hogy ez milyen esélyeket nyújt, és természetesen a biztonság kérdése mindenhol jelen van, a közlekedés, a mobilitás minden formájával kapcsolatban a biztonság mindig az első helyen kell, hogy álljon. Nagyon szépen köszönöm Van Nissenberg az elmondottakat. A következő én vagyok, ugyanis én is társ előadó vagyok. Köszönöm szépen, Finn van den Kamp úr. Köszönöm, hogy felébresztette a közlekedési bizottságot egy kulcs témára, egy kulcs kérdésre. Ez, ezzel a témával a sajtó is minden nap foglalkozik és ennek oka van. Ez az önjáró, önvezető jármű nem csak valami újdonság, ez egy forradalom, ez egy kulturális forradalom is. Ez lesz a jövő járműve. Természetesen ez magával vonz különböző magatartásformákat is. Ez a mandátum, amelynek a végén vagyunk most, egy jó lehetőség az Európai Parlament számára, hogy kitűzön egy időpontot a témában. Ez egy fontos feladatunk. Szeretném azt is pontosítani, hogy ezek a járművek, ugye mindenki az autonóm járművek körül beszél, de ezeknek a járműveknek bizonyos célkitűzésekre kell válaszolniuk. Ugye az Európai Unió szempontjából fontosak a beruházások, a finanszírozás, és így tovább, de ne felejtsük el sohasem azt, hogy az első dolog, amely gondot kell, hogy okozzon számunkra, az a környezettel kapcsolatos célkitűzések ami a környezetet illeti, környezetvédelmet illeti. Tudjuk azt, hogy egy jármű mindössze az ideje 5%-át használja ki. Ez azt jelenti, hogy 95%-ban mit csinál a gépkocsi, a jármű? Alszik, úgymond, a parkolóban, vagy ott van a házunk előtt, tehát alszik, nem működik. És mi alatt alszik a jármű, pénzbe került számunkra. Úgyhogy 5-6 ezer eurót kell kiadnunk például csak a karbantartása, a fenntartására, pedig nem is használjuk, úgy csak ott van, úgymond. Sőt, a teret is kihasználjuk ezáltal, tehát azért vigyázzunk mindenre. A 21. századi gondolkozást kell itt mindenképpen érvényre juttatni. Mit tehetünk annak érdekében, hogy kevesebb legyen a járműflotta, hogy kevesebb energiát fogyasszunk, és ne az ellentétéről beszéljünk. Aztán ott van a biztonság az utakon. Tudjuk azt, hogy 90% a baleseteknek emberi hibának írható fel. Tehát nagyon specifikus a tét. Fanden Berg úr is elmondta azt, hogy mennyire fontos a drónok esetében a biztonság. Ez is egy nagy tét, fontos dolog, mert már vannak tapasztalataink a drónok esetében. Nagyon ö, ö, nagy most már a kereslet a drónok iránt is. Természetesen ehhez kapcsolódnak delegált aktusok is a drónok helyzete, amikor felszállnak például, tehát ez is egy nagyon fontos pontja a jelentésnek. Továbbá arról is szólt Van den Kamp úr, hogy mennyire fontos az adatok hozzáférhetősége. Elsősorban a nyolcas bekezdésben is kimondja azt, hogy az adatokhoz hozzá kell férni, nem lehet korlátozni az adatok felhasználását, de kiknek lehet felhasználni a fogyasztóknak, a gyártóknak. Nagyon sok olyan szervezet van, amelyek különböző kampányokat indítottak el a, az adatok megnyitásával kapcsolatosan, a járműveket illetően, a különböző modelleket illetően, a gyártókat illetően. De a gyártók sok esetben meg akarják tartani az adatokat. Tehát itt számos politikai frakció ugye levelet írt a bizottságnak, erre Újhelyi úr is utalt, hogy a bizottság foglalkozzon a fogyasztói oldallal is ezen a területen. Wim van den Kamp úr, azt hiszem, hogy az ön jelentésében az intelligens terület nincs kidolgozva eléggé, az algoritmusok például. Itt mindenképpen egy etikai kódexnek kell alávetni az algoritmusok rendszerét is. Ez egy nagyon fontos, hogy jó felhasználják eh, a különböző adatokat. Itt Európának kell a saját szerepét játszania, játszani. Eh, láttuk azt, hogy nem voltunk eléggé proaktívak az adatok eh, ellenőrzését illetően, például az emisszió a kibocsátások területén a különböző új közlekedési eszközök kell, mi lesz, ha lejártak. Tehát ez is nagyon fontos az energia kérdés, az infrastruktúra szempontjából. Van egy példám az ön számára, egy autonóm jármű esetében például, hogyha egy kis víztócsát akar felismerni. Több mint 18 milliárd adatra van szüksége percenként, hogy egy víztócsát felismerjen. Tehát elképzelhető, hogy mi, milyen mennyiségű energiát fog felhasználni ugye egy ilyen kis kocsi. Hogyha minden infrastruktúrát figyelembe veszük a különböző data centerek terén, hol lesznek a, az adat központok, ki fogja ezeket finanszírozni? Ugye ott van a megújuló energiák kérdése is. Tehát mindezeket a kérdéseket az infrastruktúra szempontjából kell megvitatni, mert hogyha nincs megfelelő infrastruktúra, akkor az egész rendszer nem fog működni. És ezen kívül úgy gondolom, hogy emlékeztetni kell egy másik dologra az elkövetkező öt évben a járműipar olyan életet fog, olyan forradalmi életet fog átélni, amelyet az 50 utolsó évben nem tett meg. 12 millió, minimum 12 millió új munkahelyet fog létesíteni. És mit fogunk csinálni mindezzel, ezekkel az mun- új munkahelyekkel? Aztán ugye vannak olyanok, akik ugye a foszilis energiákkal foglalkoznak, aztán akik az önvezető járműveket, tehát itt egy konverzióra, egy átállásra van szükség, és a beruházás szempontjából itt lesznek az új feladatok. Emlékeztetek arra, hogy a jövő járműve nem individuális lesz, megosztott járművek lesznek. Ez egy megosztott mobilitás lesz. Ön, Wim van den Kamp úr, ugye e, utalt a levegő, a légszennyeződésre, Ugye itt az individuális mobilitásról megosztott mobilitásra térünk majd át. Ez egy nagy kihívás. A, mi a finanszírozást illeti, a beruházásokat eh, eh, illeti Európa, hogy tud majd eh, új jövőbeni közlekedést biztosítani. Itt alapvető problémák vannak, ugyanis itt nagyon sok mindent kell megvalósítani. Nem mondom azt, hogy Európa már elkésett, de késésben vagyunk. Tehát itt arra van van szükség, ugye, hogy a startupok, az új szereplők is lehetőségekhez jussanak, és új európai líderekre van szükség, vezetőkre van szükség, de elsősorban a magatartás formákat is kell megváltoztatni a mobilitás szempontjából. Ennyit akartam elmondani, Finn van den Kamp úr. Most pedig korúr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vim, nagyon köszönöm ezt a remek jelentést. Egy pontra szeretnék kitérni, hogy az embereket is fel kell készíteni egy ilyen innovációra. A technika nagyon sok mindent lehetővé tesz, de sok mindent nem ismerünk fel, nem akarunk, van, amit nem fogadunk el, ellenérzéseink vannak. A fejlesztés és a segéd, az asszisztencia, a rendszerek, mint egyfajta alaptechnológia szintén megemlítés kellene, hogy kapjon a jelentésben, hiszen ahhoz, hogy sor kerüljön az önvezető járművek alkalmazására az asszisztencia rendszereket eh, nem kerülhetjük meg, ezekre szükségünk van, és ezért ezeket meg kell említeni. Köszönöm. Madame Demonté, la parole est à vous. Demonté asszonyoné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, és figyelembe veszem azt, amit elmondott a jelentéstevő, osztom is a véleményét, Itt elsősorban azzal kapcsolatosan, hogy a jövő az autonóm járművekké lesz, azonban alapvető dolog, hogy nem, ne csak hatékonyak, hanem biztonságosak is legyenek ezek a járművek. Ugye Olaszországban látjuk, láttuk már azt, hogy volt egy nagyon súlyos baleset, egy teherautó különböző olyan égő, égéssel kapcsolatos árut szállított, amelynek tehát volt egy súlyos balesete. Tehát a biztonságot mindenképpen biztosítani kell. Mint szocialista frakció azt is ki kell mondanunk, hogy Ugye a munkahelyek száma csökkenni fog, tehát egy olyan szociális modellt kell kidolgozni, amelyek megfelelnek a jövőbeni változásoknak, ami a környezettel kapcsolatos kérdéseket illeti. Itt is nagyon intenzívebb módon kell fellépni. Ja, van egy másik problémánk ugyanis. Látjuk azt, hogy a a különböző városokban ugye egyre jobban ki kellene használni a teret, tehát hogyha több a jármű, akkor ezek több helyet foglalnak el, a teret elfoglalják. Nem csak az autósztrádákon, az autópályákon közlekednek, hanem például ugye a parkolóhelyeken, a városokban is Számos esetben beszéltünk már az autonóm járművekről. Nagyon sok a kétség is azzal kapcsolatosan, hogy hatékony infrastruktúrákat tudunk-e létrehozni. Mert sokan már megpróbálnak saját költségen infrastruktúrát fejleszteni. Aztán a felelősség kérdése már ma is léteznek eh, problémák a felelősség terén. Hát akkor mi lesz a jövőben? Ugye az elnök asszony is beszélt arról, hogy egy etikai kódexre lenne szükség. Eh, sok esetben a polgároknak a bevonása lehet eh, fontos, hatékony ezen a területen. Tehát bevonni a polgárokat, a különböző kis és középvállalkozásokat, és természetesen az intim szféra betartása is fontos. Az adatok terén viszont a biztonság prioritás kell, hogy élvezzen. Tehát mindezt összességében kell megvizsgálni. Még egyszer köszönöm szépen a jelentéstervezetet. Nagyon jó alap már a további munkához. Köszönöm szépen. Ertug úr kapszott. Ja, schönen guten Morgen. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen és én is köszönöm Kamp kollégának a jelentését kommunikáció, amennyiben ezt jól meg tudom ítélni, tartalmazza a legfontosabb pontokat, amely az autonóm gépjárművek szempontjából egy ilyen tömegpiacon releváns. Itt egyrészt beszélnünk kell a biztonságról, a felelősség kérdéséről, adatvédelemről, adatokhoz való hozzáférésről, kiberbiztonságról, konnektivitásról, összekapcsolásról, illetve a technológia társadalmi elfogadottságáról, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásokról. Még csak annyit mondanék, hogy az európai piac eh, és a beszállítók eh, a mm, saját házi feladatokat el kell, hogy végezzék, ez az érzésem, és eh, talán a kollégák tudják, hogy két és fél éve intenzíven foglalkozom ezzel a kérdéssel. Különösen, ami a beszállítókat illeti, dicséretes, amit eh, eddig is eh, tettek. Én eh, nem ö, szoktam túlzott dicséretekbe bocsátkozni, kritikus is tudok lenni, de most azért szerintem itt helye van a dicséretnek. Persze mindig lehet mindent jobban csinálni, de azért az se jó, ha mindig csak panaszkodunk és kritizálunk. Egy-két pontra szeretnék még kitérni a jelentésben. Teljesen helyesnek észszerűnek, jónak, következetesnek tartom eh, azt, hogy a bizottságot felszólítja a jelentés arra, hogy most már eh, konkrét javaslatokkal álljon elő, hiszen eh, technikailag sok minden már megvalósítható, ami hiányzik, az még a megfelelő jogi keret, a szabályozási keret, ezt nekünk kell megteremtenünk. És az Európai Bizottság feladata az, hogy ezt megcsinálja az ilyen járművek eh, engedélyezésével kapcsolatban is világos eh, követelményekre van szükség. Egyrészt a biztonság kapcsán, másrészt pedig eh, ide tartozik még például az infrastruktúra is, autonóm és összekapcsolt mobilitásról beszélünk, és hogyha összekapcsolásról van szó, akkor tudjuk, hogy itt egyrészt összekapcsoljuk a járművet, járműveket egymás között, másrészt a járművet a környezetével akármilyen is legyen ez az infrastruktúra. És erre szükség van ahhoz, hogy valóban az autonóm mobilitás megvalósulhasson. Ami az adatvédelem kérdését illeti, kedves kollégák, ez is egy rendkívül fontos kérdés, egy nagyon érzékeny dolog. Itt választ adni erre a kérdés, arra a kérdésre, hogy ki férhet hozzá az adatokhoz, hol kerül sor az adatok tárolására, ezt ki biztosítja, eh, ki tárolhatja, ki használhatja, ki adhatja tovább az adatokat. Az adatokkal eh, kapcsolatos kérdéshez tartozik az is, hogy az autógyártó, nem akarjuk, hogy csak az autógyártó és a beszállítók rendelkezzenek az adatokkal, eh, hanem az ipar más eh, szereplői is hozzá kell, hogy tudjanak férni az adatokhoz, ahol, eh, ahol nem akarjuk azt, hogy mindent a gyártók fizessenek. Ezekre a szempontokra is gondolnunk kell. És így, ha mindezt végig gondoljuk, akkor látjuk, hogy ez nem lehet csak nemzeti kompetencia, technológia európai megközelítésre van szükség, éppen azért, mert ez a technológia, illetve ez a, ahogyan te mondod, Karim, ez a kulturális paradigma váltás, ez megköveteli az európai, sőt akár a globális válaszokat. Ezért ezt mindenképpen európai szinten kell kezelnünk. Hatékonyság növelés, igen, ez nagyon jó és fontos, takarékosabb és nagyobb sűrűségben közlekedhetnek ezek a gépjárművek. Ezzel a technológiával igazából nőni fog a volumene a közlekedésnek, tehát több jármű eh, vesz majd részt a közlekedésben, és eh, ezért nehogy eh, az újabb torlódások, dugók az előnyöket majd felemészék, erre is gondolnunk kell. Végül, úgy gondolom, hogy nem csak a közúti közlekedéssel foglalkozik ugye a jelentés, hanem nagyon helyesen más közlekedési módokra is kitér, nem csak a közútra, hogyha valóban a mobilitást autonómá akarjuk tenni, akkor a másik, a többi közlekedési módot is be kell vonni. Gondolom nem titok, hogy sok városban a világon már nagyon sok az autonóm vezető metró, hadd említsem meg, hogy már 2007 itt 2008-ban Nürnbergben például egy az első teljesen önvezető metró is útjára indult, a hármas számú metróvonal. Hát ez is jó alap, és jó alap a jelentés a további munkánkhoz is. Köszönöm szépen. Például Lomhég úr, egy percben kérném. Pámana behöra Köszönöm szépen. Van, amit már meg, csak meghallok, és rögtön kiütést kapok. Itt számomra a gépjármű egyfajta művészet és kultúra, és egy kulturális örökséget szeretnék megőrizni az oldtimeremmel ezért nem fogok soha olyan autót venni, ami saját maga vezeti önmagát. Szerettek saját magam relikre, versenyekre is saját magam felkészülni, tehát az ilyen autonóm önvezető gépjármű, hát ettől, e, ettől én már mondtam kiütést kapok. Én, nem, én szeretek 200 kilométerrel száguldani, érezni, hogy én tartom uralmam alatt az autót, és az autóiparnak azt tudom mondani, hogy én soha nem fogom elfogadni az önvezető autót, nem fogom elfogadni, hogy egy autó döntsön helyettem. Jó, még talán a taxi, mm, az elfogadható, de mondjuk télen, amikor minden behavazott a táj, ott rábízni magamat egy autóra, vagy a gépjárműveknél, hogy azok vezető nélkül járjanak, hát nem tudom. A városokban lehet, hogy ez a dolog működhet, de vidéken ez soha nem lesz megoldás, és soha nem fogom elfogadni az önvezető autót. Én vezetem az autót, ne az autó vezessen engem. Köszönöm Péter Lundgren úrnak, meghallottuk az üzenetét. De kérem, a 200 kilométeres sebességet azt ne próbálgassa nagyon, mert ez biztonsági kérdés. Eljel a Szender asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Üdvözlöm és gratulálok Van de Kampurnak a jelentés tervezetéhez. Köszönöm. Valóban a jövővel kapcsolatban felelősséggel kell, hogy fellépjünk. Mások is elmondták. Valóban a Silicon Valley-ról is beszéltünk, a Silicon völgyről, a versenyképességről, az ázsiai országokkal szembeni fellépésünkről. A 90-es években Detro- Detroitban nagyon meglepett, amikor a, a, automata villamosan utaztam, viszont akkor Detroit egyszerűen már az összeomlás szélén állt, óriási munka ö, nélküliséggel az egyik legszegényebbé vált a város, és akkor annó viszont automatizált volt a metró is. Van de Kampurhoz egy kérdésem van. Igen, jónak tűnik a szöveg, az automatizált autók és az ember a vezető közötti kapcsolat között. De mi a helyzet az infrastruktúra és az automatizált autók között? Meddig megyünk el az automatizációban? Sok a probléma ugyanis ezzel. Rendben van az, hogy hogy valahol ott az, az éterben az ember öm, vezető nélkül öm, öm, járja az utakat önvezető módon, de mi történik a közutakon? Mi lesz az aszfalt ö, utakon, a kis utcákban, a utcákban, az infrastruktúrában? Bátorítok mindenkit, hiszen most az infrastruktúra biztonságáról beszélünk óriási kihívásokkal, jogszabályi normalizációért szólítjuk föl a bizottságot, és azt kérjük tőle, de ebben a szövegben, amikor a jövőről beszélünk, minden típusú, automatizált és önvezető a jármű esetében ezt kérjük, hogy lehet javítani a szabványosítás minőségét az infrastruktúrák szintjén is, a beruházásokra is utaljunk. Egy dolog az, hogy azt mondjuk, hogy Európának majd a leg, a legjobb és legdrágább önvezető járművek előállítására lesz lehetősége, rendben. De vannak azért itt bizonytalan munkahelyek is, és még mielőtt csodálatos ilyen álomszerű projektekbe investálunk, és ezek valóban álomszerűek, azt is nézzük meg közelebbről, hogy biztonsági problémákat fog mindez szülni, és beruházásokra lesz szükség. Az adatvédelem alapvető jellegű kérdés, fogyasztóvédelemre utaltunk, de a demokratikus ellenőrzést az adatok felhasználásánál, feldolgozásánál át kell gondolnunk. Nyilvánosan mind az adatok feldolgozásánál köszönöm Ayala Szender asszony. Az Európai Bizottság felé fordulok újra. Claire Dépre, üdvözlöm, szép napot kívánok! Azt, mond, azt csukták nekem, hogy Claire Depre fog hozzánk szólni, de most mégis újjal mutat a kollégájára, mindketten 4-4 perccel rendelkeznek. Indítom a stoppert. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentést és a lefolytatott vitát is. Komoly tartalommal bír, mi magunk és a bizottságban mindenről vitázunk. Igen, ambíciózus a négy perces időkeret, de a legfontosabb kérdésekre térnék át. Először is köszönjük szépen a TRAN bizottságnak, hogy az önvezető vezetésben politikai sékra terelték a vitát, igen, fogós vita ez, de specifikus jogalkotási um, intézkedésekre is felkérés történt, és ez is biztos, hogy igen, specifikus jogszabályi kérdésről van szó, úgyhogy ezt az eszmecserét megragadjuk arra, hogy feljegyezzük ezt igen jó időben született a jelentés, számos eh, rendkívül fontos biztonsági, digitalizációs, etikai, társadalmi munkahelyre vonatkozó kérdésekre, az infrastruktúrális kérdésekre utal, hanem lefed a jelentés különböző eh, közlekedési módozatot, nem csak a közútit, hanem a vasúti, légi és vízi belvízi eh, közlekedést is. Persze, amikor az automatizációról beszélünk, akkor mindenk előtt a közutakra gondolunk, de valóban igaz, hogy a kollégám majd erre kitér, a többi módozatról is beszélünk. Néhány kérdésre utalnék, amelyekre önök is eh, már eh, a közút terén említést tettek. Önök is egyetértenek abban, hogy a májusi kommunikáció egy igen holisztikus megközelítésű közlemény, közlemény az utakról, a járművekről szólva. Miért született meg ez a szöveg, és miért kifejezetten a gépjárművekre és az utakra fókuszálunk azért, mert sürgős a helyzet, sürgős, hogy megmutassuk a külvilágnak, hogy az EU-nak saját eh, automatizált programja van, nem csak politikai nyilatkozat, hanem konkrét intézkedésekben. Eh, eh, jogalkotás, biztosítás, a, a maga a, és kifejezetten a kutatás területén is a, már élen járunk etéren, és most konkrét javaslatoknak jött el az ideje. Biztonság. Valóban utaltak kiberbiztonság, biztonság kérdésére Szeretném kiemelni, hogy a globális kontextusban az EU-ban és az ENSZ berkeiben is a kiberbiztonságról értekezünk. Most év végéig várhatók az első lépések, a kiberbiztonsági ajánlás jogszabályok EU jogszabályokba való befoglalásában. Azért beszélek a globális szintről, mert a kiberbiztonság globális kihívás a normáknak, a szabványoknak is világméretűeknek kell lenniük. Amikor ihletet merítünk, akkor az, az ENSZ EGB műszaki harmonizációjának nemzetközi ihletéből merítünk, ezen túlmenően a digitális ágazati szektorális májusi általános szektoriális konvencionális biztonságról beszélünk, hanem az automatizáció sajátos intézkedéseiről az önvezető vezetés e, esetében, és ezen általános rendelkezés egy első lépés a valóban beszélünk kifejezetten az események adatrögzítésének üzembe helyezéséről is. Ez is fontos. Két további kérdés, aztán majd a MOVE kollégámnak is átadom a szót a társadalmi és etikai kérdésekről egy fórumot kívánunk felállítani, amely kifejezetten etikai kérdésekre fog összpontosítani, reméljük még az év vége előtt. És úgy látom, hogy ő kéri, hogy fejezem be a mondantomat, kolléganőmnek átadom azt. Claire Depré egy percben gyorsan a jelentés időszerű számos mm, közlekedési módra tér ki, mi is. Így látjuk, nem csak a közútra fókuszálunk, persze a különböző módozatok fejlődési szintje eltérő, előre haladottabb, kevésbé, vagy nem annyira, vagy inkább. Például a belvízi közlekedésnél, a légi közlekedésnél is így vagyunk, az EU Space például, nincs még specifikus szabály rendszer, de szabályokon dolgozunk, EU Space-ben, jogi ö, intézkedésekre gondolva. A, a, a mesterséges intelligencia is utalt az egyik képviselő. Valóban a folyamat elején állunk, járunk. Egyre inkább meg kell értenünk, hogy mivel jár majd mindez ami a légiközlekedést illeti, mindenképpen módozatokra, az összes módozatra gondolkodnunk, kérjük a támogatásokat abban, hogy közelebb jussunk a kutatásban, innovációban, a politika csináláshoz. Valóban az, a bizottság eh, feladata ez, és számítunk az önök segítségére. Ennyit szerettem volna elmondani, és a mobilitásra gondolunk, a városi eh, kihatásokra, a fenntartható eh, város tervezésre, hogy maga a város felelős legyen, és a politikai döntéshozók is valóban átgondolják azt, hogy hogyan kell figyelembe venni ezen fejleményeket a várostervezésben és a mobilitásban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Depré asszonynak is emlékeztetek arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje Szeptember 12, mégpedig déli 12 óra, de a jelentéstevő zárószava nélkül nem zárhatjuk le azt a, az eszmecserét, amit most lefolytattunk, ugye megijedtek, de most Wim van de Kampúrnak adom vissza a szót. Elnök asszony, én soha nem félek. Csak hogy valamit világossá tegyek, engem a fordításban az szerepelt, hogy már szeptember másodikán kell benyújtani a módosítókat, illetve eddig, de ez szeptember 12-e szerintem, talán ezt megerősítheti még egyszer. Igen, 12, tehát szeptember 12. Először is köszönöm minden kollégámnak és az Európai Bizottságnak is az elmondottakat. Én úgy tudom, hogy a DJ Grow és a DJ Move képviselői voltak itt. Ez mindig egy jó kombináció, két főigazgató, ettől a két főigazgatóságtól, és ez nem csak egy jó eh, kombináció, hanem mindig eh, kihívást is jelent. Köszönöm az összes eh, hozzászólást, elnök asszony. Látom, hogy Martin Fuchs a transport főtitkárság képviseletében itt feljegyeztem Miltenberg kollega Tomás megjegyzéseit, azt, amit Ertug kollega elmondott, nagyon sok olyan pont hangzott el, amelyeket majd rendszerezünk kell a következő időszakban, amit Dieter Koch például elmondott, az asszisztencia rendszerekkel kapcsolatban, ez is nagyon fontos, és nagyon értékesnek tart ami elhangzott, világosabbá tett és pontosított sok mindent. Wildenberg kollega beszélt a delegált, felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási rendeletek, rendelkezésekről, a drónokkal kapcsolatban ez is nagyon hasznos volt. A módosító indítványokat örömmel várom. Az Európai Bizottsággal mindig szívesen leülök kávézni a bizottság képviselőivel, hogy egy kicsit feltárjunk még további részleteket. Ami leginkább ben, megmaradt bennem az elhangzottakból, az az, amit Ismail Ertug mondott, az az a kérdés, hogy az Európai Bizottság minden technológiai fejlesztés mellé oda tud tenni jogalkotást, jogszabályokat. Ezen nekem is alaposan el kell gondolkoznom, hogy nem kötelezhetjük arra, hogy az Európai Bizottság jogszabályokat alkosson még nem létező fejlesztések számára. Az ipart sem szabad, hogy e, lehet gátoljuk a fejlesztési törekvéseiben. Ez jogászként is engem e, foglalkoztat, és a következő hetekben ezen alaposan el fogok gondolkozni. Az is nagyon jó, elnök asszony, hogy az autóipari munkavállalók pártját is fogta. Ezek új hangok, nem gyakran hallottunk ilyesmit, hogy az autóipari munkások, dolgozók érdekeit valaki képviseli. Hát sok sikert kívánok önnek. Köszönöm szépen az elhangzottakat, és tovább gondolkozunk azon, hogy egy igazán kitűnő saját kezdeményezésű jelentés készüljön el. Nagyon szépen köszönöm, Finn Kamp úr. Én az ökológiával foglalkozom elsősorban, tehát ez számomra fontos. Ne felejtsük el azt, hogy szeptember 12-e 12 óra a módosítások benyújtásának határideje, és folytatjuk az ötös ponttal. Ertug úr az előadó az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai Unióban, ideje cselekedni. Ertug úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Már korábban is volt lehetőségünk arra, hogy ez szerintem nagyon fontos és jövő mutató témával foglalkozunk itt a szakbizottságban. Módosító indítványokat nyújtottak be, és most ezeket tudjuk megvitatni. Szeretném megköszönni mindegyik kollégának, aki eh, benyújtott módosító indítványt. Három nagy vélemény készül az IMCO-tól, illetve a közlekedési környezetvédelmi bizottságtól is. Az összes széndiokszid kibocsátás egy esik a közlekedésre élet fontosságú, hogy 2050-ig legkésőbb széndiokszidmentességet valósítsunk meg. Hogyha itt szabad kategorizálnom, a három súlypontig témakört tudnék megjelölni. Az első az úgynevezett nemzeti kerettervek és a célok kötelezővé tételének a kérdése. Itt egyensúlyt kell természetesen teremtenünk a kötelező célok és az úgynevezett szubszidiaritási kérdés között. Néhány kollega azt javasolja, hogy csak a tagállamok határozhassák meg a saját céljaikat. Mások viszont erőteljesebb európai fellépést sürgetnek. Itt szerintem a tagállamoknak döntési mozgásteret kell biztosítani, reális, konkrét és ellenőrizhető célokra van szükség. A múltban azt hiszem, a tagállamokban talán túlzottan megbíztunk, és lehetővé tettük számukra, hogy saját maguk hozzanak létre dolgokat. Egy európai nagy fellép nem került sor. Ezért szerintem azért helyes, hogy most próbáljunk meg európai szinten is valamit megvalósítani. A következő kérdés. Mindegyik módosító indítvány fel egyetért abban, hogy több pénzre, több beruházásra van szükség és nem lehet kizárólag az állam feladata az infrastruktúra kiépítése. Ez azt is jelenti, hogy magán beruházókra, magánvállalatokra is szükség van. És dicsérőleg kell megemlíteni, hogy mikroszinten már több tagállamban finanszíroznak ilyen projekteket, a vállalatok saját pénzükből finanszíroznak, beruháznak infrastruktúra létrehozásába. Persze azt is látnunk kell, hogy hát mindig általában ö, ö, mazsolázgatnak, tehát a legszebb darabokat ö, veszik ki a beruházók. De az ilyen törekvéseket szerintem támogatnunk kell nekünk jogalkotónak. A finanszírozásnak, hogy milyen formája legyen, kidolgoztam egy javaslatot, majd erről még beszélnünk kell, hogy megegyezésre jussunk. Alapvetően a javaslataim szerintem a kollégák támogatják. A harmadik pont a hatály kiterjesztése, az irányabb hatályának a kiterjesztése. Nagyon örülök, hogy ezt is támogatják, tehát, hogy a MAG hálózaton kereszt kívülre is kiterjesztjük az irányelve hatáját. Itt is örömmel várok ezzel kapcsolatban további javaslatokat. Van még márnak még más témák, a hálózat kiépítése, a töltőállomásokhoz való hozzáférés, a fizetési rendszerek eh, interoperabilitása, eh, hogy ezek lukratívek legyenek, a megfizethetők a fogyasztók az emberek számára, life cycle assessment az üzemanyagok számára. Itt nem igazán látok eh, problémát, itt kompromisszumokat létre tudunk hozni. A többi pontra most nem kívánok kitérni, és örömmel várom, hogy ezt az anyagot majd el. Köszönöm szépen, Ertuk úr. Szalini úr, ön következik. Nagyon rövid leszek, ahogy már elmondták, elmondtam én is más bizottságokban, ahol foglalkoztunk ezzel a témával teljes mértékben egyetértünk a jelentéstevő nagyon kiegyensúlyozott jelentésével. Most egy nagyon jelentős módosítási csomag áll rendelkezésünkre. Itt 131 módosítóról van szó. Ez is azt jelzi, hogy nagyon Érdekes a téma, hogy Izma is elmondta, sokan osztjuk a véleményét az alternatív területeken. Hát ez egy hatalmas kihívás, részben politikai is láttuk az Európai Unióban, hogy igazából nem mindenki foglalja, fogadja el ezt a ö, nagy kihívást, és nagyon intelligens módon kell az egyes tagországoknak fellépniük, mert ez egy nagyon fontos téma. Nagyra értékeljük többek között azt, egy dolgot, aminek a közlekedése és az iparra is kihatása van, nevezetesen a semlegességet, a semleges megközelítést a különböző alternatív üzemanyagok terén. Vannak olyan megközelítések, ugye, amelyek csak egy alternatív üzemanyag forrásról beszélnek, de nagyon korrekt az is, hogy egy átmeneti időszakban minden lehetőséget meg kell vizsgálni az alternatív üzemanyagok terén. Tehát lesznek kérdések még ugye a finanszírozással kapcsolatosan, ahogy a jelentéstevő utalt erre, volt, lesz még a jövő héten két ülése az ányék jelentéstevőknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Szálini úr. Köszönöm szépen, és szeretnék köszönetet mondani én is az előadónak. Mikor a módosítókat olvastam, örömmel tapasztaltam, és ez kiderült a, a vitában az első hozzászólásból is, hogy sok kollégának azért, sok kollega osztja az aggályokat hogyha e, el akarjuk érni a klímacélokat, és a nemzetközi verseny pozíciónkat is biztosítani akarjuk, akkor gyorsan át kell e, váltanunk az emissziószegény vagy emissziómentes e, közlekedésre. És hát ismerjük eh, a körülményeket, túl kevés a megfizethető alternatív jármű, vagy a tankolási infrastruktúra, ez elég korlátozott, mert nincs elég alternatív töltőállomás. Ezért az a feladatunk, hogy ez, ez a jelentés egy kiegyensúlyozott, használható, reális eh, csomagot eh, tartalmazzon. Az alternatív üzemanyagok, alternatív járművek szektora egy új, dinamikusan fejlődő ágazat. A konkrét javaslatok mellett, amelyeket a módosító indítványokban megtalálunk, itt elsősorban néhány alapelvet kell megfogalmaznunk, amelyek az innovációt és az ágazat versenyképességét tudják tovább serkenteni, erősíteni ezért eh, szerintem a legfontosabb az, hogy egy őszinte, nyílt eh, eh, piacot akarjunk létrehozni, legjobb minőséget akarjuk a fogyasztók számára a legalacsonyabb áron biztosítani. Az egész EU-ban ehhez szabványokra van szükség, kötelezettségekre, hogy az interoperabilitást a töltőállomások, illetve a járművek között garantálni lehessen. És el kell mondani azt is, hogy középtávon azért köztes megoldásokra is szükség lesz. Az autósok előtt tudjanak választani különböző üzemanyag típusok között, választák azt, ami nekik a legjobb. És itt egy technológiát sem szabad kizárni, ezért nagyon fontos, hogy mi jogalkodók tiszteletben tartsuk a technológia semlegességet, és ez benne legyen a jelentésben is. Finanszírozás tekintetében egyetértek az előadóval, itt nem, ne csak az államra figyeljünk, hanem a magánszektort is be kell vonni. A mi feladatunk az, hogy a megfelelő kereteket hozzuk létre, a megfelelő feltételeket, hogy azután hatékonyan lehessen tovább lépni a tényleges beruházások felé. Ambícióra van szükség, de mellette eh, ne szakadjunk el a realitástól. Több kollega és több tagállam még nem teljesíti a kötelezettségeit, de nem, talán eddig nem született meg a megfelelő válasz ahhoz, hogy egy hatékony európai megközelítés megszülesen szükséges az is, hogy a bizottság tanácsot adjon, iránymutatást adjon a tagállamoknak, és a példaszerűen előjáró tagállamokat, tagállamok példáján osztozanak a többiek is. Itt bízom a további termékeny együttműködésben is. Köszönöm. Monsieur de Masmaker, Monsieur Riquet, la parole est à vous. Ke a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Ismaelnek kiváló jelentését. Rendkívül ö, nehéz e témáról jelentést készíteni, mert nem tudja az ember, hogy a rendszert melyik oldaláról fogja meg, hiszen itt e, a, akár a gépi járműpiacsal, akár az energetikai piaccal foglalkozunk, igen eltérő a kép egyes országok, tagállamok között, e, minden szinten. Így van ez. Mindenki egyetért azzal, és a jelentéstevő is kiemeli, hogy a technológia semlegesség fontos, szabványosításra van szükség a töltőállomások szintjén, és mindenképpen az európai terület lefedettsége is igen fontos. Amikor a múltra tekintünk vissza, történelmi múltra, akkor persze először a dízel, de előtte még a benzin meghajtású autókat felfedezték, kitalálták, létrehozták. A 20. század elején még akkor nem voltak töltőállomások, azokat az úgynevezett benzinkutakat azokat csak később hozták létre. Ugyanígy van ez Európa, kelet-európai területén is, én emlékszem, hiszen nagy koromnál fogva emlékezhetek erre, amikor az úgynevezett kelet-európai országokban még a berlini fal leol, le, leomlás előtt autóztunk, akkor egy olyan térképpel tudtam csak közlekedni, ahol a különböző töltőállomások, benzinkutakat jelölték, ahol én is be tudtam tankolni az autómba szuper minőségű üzemanyagot. Most az, hogy a hálózatfejlesztés mennyire követi a gépjárműipar fejlődését, nem biztos, hogy erre kell appellálnunk. Aztán, hogy milyen típusú autók mellett döntünk, majd a hálózatra nagy kihatással lesz. Ha most átlagosan, mondjuk a Teslán kívül, 160 kilométeres hatótával rendelkezik egy elektromos üzemű autó, hát akkor azt látjuk, hogy az nem ugyanaz, mint a 400 kilométeres második generációs hatótáv, majd a 600 kilométeres hatótáv is. Egy ilyen jelentős autonómiánál majd már elképzelhetővé válik a hálózat képítése másként is töltőállomásokból az elektromos töltőállomások kapacitásait. Nem a, a, az akkumulátor cseréről beszélek, erről hallottunk sokat, de hogyha gyors töltő pontokra van szükség, akkor ahhoz át kell struktúrálni a közepes elektromos hálózatot is. Én a módosítójomban majd arra utalok külön, hogy úgynevezett polivalens energia ö, hordozókkal ö, ö, építsük ki a töltőállomásainkat, hidrogén, elektromos áram. Ez az egyetlen módja a jövő kihívásainak való megfelelésre egy amortizációs időszakot évben mérünk autónál, aksinál, viszont a töltőállomásoknál bizony más a lépték ezen is el kell gondolkodni. A beruházásoknál, beruházásoknál állami beruházásokról beszélünk? Nem hiszem, hogy így lenne. Szerintem nem a tagállamoknak kell ezt a hálózatot kiépíteni, hanem magán kezdeményezésekre kell appellálni, az FC vagy Invest Europe-on keresztül lehetne kifejezetten figyelmet fordítani erre, nem pedig a, a hálózat európai hálózatfinanszírozási eszközön keresztül. Úgyhogy itt ez egy komoly gondolat, és komoly gondolkodást is igényel még. Tehát a gépjármű piac fogja meghatározni a töltőállomások piacát, és ezt ki kell tehát emelni. Nem kell azt hinni, hogy a gépjárművek piacát blokkolná, úgymond lassítaná, vagy ellehetetleníteni az, hogy nincs még töltőhálózat. Igen komplex a horizont, a kitekintés technológiai szempontból is, és azt gondolom, hogy kifejezetten a gépjárműgyártásra kell összpontosítanunk. Köszönöm, Rikke. Kis Taylor úr. Hello. Well, thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy ismét itt lehetek. Nagyon hálás vagyok Ertog úrnak a kitűnő munkáért, amit eddig végzett a jelentéssel kapcsolatban. Hát még várjuk a módosító, a kompromisszumos módosítókat. Szívesen dolgozok majd együtt a többiekkel, hogy a következő árnyék elődői üléseken megszülessenek a kompromisszumok. Néhány módosítóra szeretnék kitérni, és szeretnék feltenni a bizottságnak néhány kérdést egy kulcsfontosságú dolog számunkra az, hogy biztosítsuk, hogy az emisszió életciklusát meg tudjuk becsülni minden alternatív üzemanyaggal kapcsolatban. Amikor megpróbálunk megoldást találni a klímaváltozás által okozott problémákra, eh, fel kell vértezni magunkat eh, az ellen, hogy a eh, politikánk, az alternatív üzeményekkel kapcsolatos politikánk esetleg nehogy tovább roncsa a helyzetet. Néhány úgynevezett alternatív üzemanyag ugyanis foszilis eredetű üzemanyag. Ide tartozik a palagáz vagy a pálmaolaj eredetű üzemanyagok. És ezeknek az előállítása messzire mutató káros hatásokat okozhat a földfelhasználásban, a víz iránti eh, keresletben, tehát a vízellátás eh, problémákat is okozhat. Ezért megfelelően kell értékelnünk, meg kell becsülni ezeket a negatív eh, hatásokat is. A fenntartható várostervezés szempontjait sem lehet elhanyagolni a következő vitákban. 800 millió plusz eurót javasolt a bizottság a finanszírozáshoz, hogy támogassuk ebből az alternatív üzemanyagok infrastruktúráját az állami vagy a tömegközlekedés számára. Tehát bátorítani akarjuk a megosztott mobilitással kapcsolatos megoldásokat, buszok, villamos, villamosok, vonatok, és természetesen a biciklik, a kerékpárok tartoznak ide. A finanszírozás kapcsán Rike úrtól eltérően szerintünk, aki e, több nemzeti vagy állami pénzt e, kér e, az alternatív üzemanyag infrastruktúra létrehozására, az talán túlzásokba esik, és nem akarunk új adózást, nem akarunk különbségeket a különböző közlekedési módok adóztatása között, és ezt a kérdést a tagállamokra kell bírni bízni. Végül egy kérdés bizottsághoz. Mennyire reális az önök véleménye szerint Juncker úr azon ígérete, amelyet Donald Trumpnak tett, miszerint nagy mennyiségű palagázt fog importálni az EU. És ugye a frackinggel állítják elő, vagy termelik ki ezt a gázt az Egyesült Államokban. Új LNG terminálokat kellene építeni, és ez hogyan képzelik el ennek a gáznak a szállítását, az elosztóhálózat, kormányzatok kérdését. E, valóban a tagállamoknak e, fel kell gyorsítani a közlekedési ágazat dekarbonizációját, összhangban az ő új energetikai célokkal, illetve a Párizsi, meg, Párizsi megállapodás céljaival. Az utolsó, a következő találkozunk pedig azt hiszem, hogy jövő héten lesz az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen, Taylor úr. Következik az ITRE bizottsággal a találkozónk, de megadom a szót egy percben a bizottság képviselőinek. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Ertugónak ezt a jelentést. Tudjuk, hogy a a CO2 és a járművek sem állnak meg a határoknál az Unióban. Számos esetben elmondtuk már, Ertug úr is elmondta, hogy nagyon ö, rossz ö, az időszak jelenleg, mert a mandátumunk végén vagyunk, és most már egy hatékony európai doktrinára lenne szükség ezen a területen. Ö, volt szó a ipari kapacitásokról, a nemzetközi geopolitikai megfontolásokról, és arról, hogy fontos a járművezetők számára, hogy mm, a gépkocsijaikat tölteni tudják az utazások során. Az alternatív üzemanyagok területén nincs meg a konszenzus, egy menetrendre lenne szükség, és jó lenne, hogyha mindezt meg tudnánk valósítani még azelőtt, hogy a bolygó felmelegedése a 2%-ot meghaladja. Finanszírozásra van szükség, és egy konszenzusos infrastruktúrára nagyon sok természetesen a közlekedéssel kapcsolatos dosszié Péter Lundgren kap szót egy percben. Köszönöm szépen. Valóban, nagyon jó dolog ez az alternatív üzemanyagok kérdése. Ezekből többet kellene előállítani, még a versenyautómat is szívesen üzemeltetem alternatív üzemanyaggal. Ez biztos, hogy ez a jövő. A közlekedési szakbizottság tagjaként is, ugye én is már kísérleteztem elektromos autóval, és tulajdonképpen nagyon jól működik az akkumulátoros elektromos autó, de gondoljunk arra is, hogy mi a helyzet vidéken, hogyha esténként ugye fel lehet, fel kell tölteni az akkumulátort, az elektromos autókkal kapcsolatban szerintem sok az infrastruktúrával kapcsolatos probléma. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk az erkéről kell egy hosszabbító kábellel valahogy megoldani a feltöltését az autónak, hát ez, ez, ez nem működik de az alternatív üzemanyagokban sok a fantázia. Egy elektromos autó, hát nem, vidéken ezt nem tudom, hogy tudok e működni. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, I hope you will... Uh... Köszönöm. Remélem, hogy kapok még egy kicsit plusz időt ugyanis a jelentés tevő nevében szólok most, aki nem tudott eljönni erre az ülésre. Az előző mandátum során már elindítottuk ezt a témát a foszilis üzemanyagokkal kapcsolatosan, de látjuk azt, hogy hogy vannak elek, elektromos mobilitások is, mint alternatív üzemanyag lehetőségek. Számos hajó az energia felhasználását az elkövetkezendő években valószínűleg meg fogja sokszorozni a Ezáltal az emissziók is jelentős mértékben növekedni fognak. Az északi tengeren és a balti tengeren az ellenőrzés nincs megfelelő módon biztosítva, ami az energia adókat illeti, a megadóztatást illeti. Sokkal olcsóbb most elektromos energiát felhasználni a hajókon, a fedélzeten, és ez egy olyan új ö, gyakorlat, amely nem feltétlenül teszi tisztába a levegőt az európai kikötőkben a tagállamok számára a gázolaj is problémát ö, okoz. Nyolc ö, tagállam már ö, alkalmazza az, a jogszabályban lefektetteket a az üzemanyag infrastruktúrában. Na most lenne még 10 másodpercem, egy személyes megjegyzésem. Eltug úr, a hetes bekezdéssel kapcsolatosan le, lenne egy megjegyzésem, itt ne az új alapokat vegye figyelembe, a menedzselést, ugye itt a ö, privát és a ö, állami finanszírozásról szól. Itt meg kell határozni, hogy mi az, amit igazán akarunk. Ertug úr nem is hallgat rám, de remélem, hogy tudomásul veszi mind azt, amit mondok, tehát a hetes bekezdéssel kapcsolatosan, a mikromenedzseléssel kapcsolatosan, a százalékarányokat illetően beszél egy új alap létrehozásáról, valamint arról, hogy hogy bizonyos jelölteket úgymond egy kedvezőbb helyzetbe hozzanak, de nincs kimondva az, hogy mi, hogyan járuljanak hozzá ehhez az egész rendszerhez. Problematikus mindez nem csak az Európai Bizottság, hanem a parlament számára is. Köszönöm szépen. Most pedig Alex Verduinnek adom meg a szót. Hol van a teremben? Hol van? Nem, Kled Pré kap szót ismét a bizottság részéről. két percet adok önnek, mert az ittre kollégák már várnak. Tehát nagyon röviden és gyorsan, nem az első alkalom, hogy erről a témáról szó van, Számos módosító is született, a bizottság foglalkozik ezzel a Europe on the Move témával. Na most a részemről annyit mondanék, hogy van egyfajta egyensúly hiány a nemzeti szintek és az EU-s keretek között. Az irányelvet szisztematikusabb módon fogjuk értékelni nem csak a nemzeti kereteket, hanem összességében értékeljük a helyzetet. Szeretném azt is elmondani, hogy ebben a kontextusban meg fogjuk vizsgálni a különböző alternatív üzemanyagokat, és azok kapcsolatát a specifikus közlekedési módozatokhoz. Van Midelburg úr is eh, utalt erre, Riké úr pedig ugye egy kicsit olyan kérdést tett fel, hogy mi volt előbb a csirke vagy a, a tojás, ki, ki az, aki vezet, kérdezte ő, te a mobilitás területén. Tény, hogy a fogyasztók számára sincs meg minden adat, lehetőség a hálózatokat illetően, a fogyasztók számára biztosítani kell azt, hogy az új technológiákat megvásárolhassák, mert csak így lehet, hogy az ökoszisztémát, ökorendszereket biztonságosan tudjuk fejleszteni. Azt is elmondtuk, hogy az irányelv alkalmazását figyelemmel fogjuk kísérni, vannak olyan esetek, amelyek még nyitottak jelenleg. Mit is mondjak még? Igen, utalnék, tehát arra még, hogy ki fog fizetni az infrastruktúráért. Először is el kell mondani, hogy a hálózatfinanszíroz, európai hálózatfinanszírozási eszközzel kapcsolatosan, ugye, tudjuk, hogy ez az eszköz támogatást ad. De azt is látjuk, hogy a piac egyre inkább fejlődik, tehát nem csak a európai hálózat finanszírozási eszköz, hanem más finanszírozási alapok is nyújtanak támogatást, támogatnak több projektet, új projekteket, az innovatív pénzügyi projekteket, végül pedig van számos módosító, amelyek az ambíciós szintet megkérdőjelezik Ugye itt a, meg kell nézni, hogy ebben az ágazatban milyen területeken lehet a versenyt jobban ö, realizálni. Tehát azokra a területekre kell beruházni, ahol hatékonyabban tudunk fellépni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nagyon köszönöm Claire Deprének a bizottság részéről az utolsó szót jogán. Ertug úr! szól. A, de hát a bizottság nem változott az én három kérdésem közül egyikre sem. Kérem tehát, elnök asszony, az ön együttműködését, hogy választ kapjak a kérdésemre. Tehát négy percet ö, adtam a bizottságnak, de most tudjuk, hogy a vita következik az ittrével, de akkor kérem, hogy kis Taylor úrnak válaszoljanak. Ha nem kapta meg a bizottság részéről a választ, akkor majd Claire de Prétől megkérem, hogy írásban válaszoljon ez. Egyszerűbb lesz, Ertug úr, adom vissza önnek a szót a jelentésével kapcsolatosan. Aztán majd megmondjuk, hogy mikor lehet benyújtani a módosítókat. Köszönöm minden kollégámnak, akik részt vettek az eszmecserében. Igen, már látszik, hogy majd megegyezésre fogunk jutni. Mm a finanszírozásra kitérnék. Nem akartam, hogy itt nekem legyen igazam, vagy feltaláljam a spanyol viaszt, vagy valamit csak csináljunk, csak azért, hogy elmondhassuk, hogy na, ezt mi megcsináltuk. Nem ha fel akarunk vázolni egy utat, egy megoldást, egy mechanizmust arra, hogy hogyan akarjuk kiépíteni, hogyan tudjuk támogatni egy ilyen infrastruktúrának a kiépítését, pénzügyileg is, nos, erre nyitott vagyok. És csak megismételném, az elmúlt időszakban, amikor a transeurópai közlekedési hálózatok előadója voltam, a Connecting Europe Facility-vel, a eh, hálózat összekapcsolási eszközzel próbáltuk megoldani a finanszírozást, az INEA ügynökség, ahogyan most hívjuk, nagyon sok szakértelemmel, tapasztalattal rendelkezik, pontosan ilyen infrastruktúrák létesítésével kapcsolatban létrehoztunk koridor platformokat, európai koordinátorokat, neveztünk ki, a legjobb gyakorlatok cseréjét vizsgáljuk, hogyan lehet előre jutni. Persze, hogy a tagállamok tovább, hogyan tudnak tovább lépni, igen, hát ez is fontos, de azért most, hogy pozitívan fogalmazzak, ne azokat jutalmazzuk, akik egy olyan időszakban, amikor azért kockázatos az ilyen infrastruktúrák kiépítése, hogy támogatást adjunk olyanoknak is, akik igazából nem akarnak beruházni. Mostanáig még csak a konstruktív együttműködést tudom megkövetni, és várom a továbbiakat. Köszönöm szépen! Szeptember 24-én kérjük a módosítók benyújtását megtenni kérem az ITRE szakbizottság tagjainak is, hogy köszönöm, foglalják el helyüket, most 5 perces szünetet tartok, és aztán folytatjuk a közös találkozónkat.